Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, nous allons... Euh, Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, akkor kezdjük is a hagyományos hétfő délutáni késéssel, mert ugye ez mindig problémás a kollégáknak, hogy megérkezzenek időben. Ha napi rendel kapcsolatban nincs megjegyzés, akkor kezdjük is. Ma két meghívottunk van, Vános Altábornagy, aki az EU katonai törzsének főigazgatója, aztán 16.30-tól Simonovics úr, aki államtitkár, honvédelmi minisztériumi államtitkár Horvátországban. Emlékeztetni szeretnék mindenkit arra, hogy kivételesen jövő héten hétfőn rendkívüli ülést tartunk, november 22-én Strasbourgban 19 órakor, mert Abrial tábornokkal tudunk találkozni, a NATO Norfolki átalakulásának parancsnoka, és a csúcs után jön hozzánk, tehát 19 órakor hétfőn Strasbourgban kerül sor erre az ülésre a jövő héten. És további késlekedés nélkül át is térünk az első napi rendi pontra. Van Os tábor, Nagy Liki tábornokot követi, többször is járt már nálunk, és 2010. május 28-a óta van a katonai törzs élén. Nagyon sok kompetenciába tartozó témáról lesz szó, néhányat szeretnék csak felsorolni. Nyilván az Európai Uniós katonai műveletek, és főleg a legutóbbi misszió, amiről még nem volt alkalmunk vitatko- vitáznunk, Szomália, Uganda vonatkozásában, ez volt a nyolcadik, aztán a kapacitások kérdése, ami állandóan visszatérő téma, a 2010-es célok vonatkozásában, aztán a Lisszaboni szerződés végrehajtása miatt az fed ben nagyon sokszor felvetődött, és részben itt is az EU külszolgálata, úgyhogy erről is néhány szót hallunk majd, hogy a katonai intézmények hogyan is illeszkednek ebbe a szolgálatba. Aztán a globális megközelítés, a katonai civil együttműködés, e, és tudom, hogy e, az a téma, ami nagyon sokat e, került terítékre ide elénk, úgyhogy tábornok úr, már is megadom önnek a szót. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezt a kedves bevezetőt. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a bizottság tagjaihoz szólhatok, és a mi elképzeléseinket is ismertethetem önökkel. Persze nagyon hasznos számomra az önök elképzelése is, annak érdekében, hogy a legmegfelelőbb megoldásokat találhassuk meg közösen. Ahogy az elnök úr is elmagyarázta, Liki tábornok ö, utódja vagyok, a az EU katonai törzsének főigazgatója volt ő, úgyhogy talán hasznos, hogyha elmondom, hogy nekem mi a feladatom. Mert Arkán Sziren tábornokkal is találkoztak már, aki a katonai bizottság elnöke, én pedig az EU katonai törzsének feje vagyok. Mi a különbség? Én a katonai törzs vezetője vagyok az európai struktúrán belül, azzal a feladattal, hogy támogassam a katonai bizottságot. Néha úgy azért fordulnak hozzám, mint a fő védelmi biztoshoz, tehát inkább a 27 tagállamot illeti ez a tiszt, akik a bizottságot alkotják, és Sziren tábornok is néhány hónappal ezelőtt ellátogatott ide, aki ennek a bizottságnak az elnöke. Két feladatköröm van, ezt a bizottságot támogatom, és katonai tanácsadással szolgálok politikai szinten, ha valamilyen döntés születik, hogy felhasználják a katonaságot, akkor az EU struktúrán belül és ugye most már a külszolgálat része vagyunk, vagy legalábbis január 1-től részévé válunk, akkor az a feladatom, hogy ezt végrehajtsuk. A többi civil résztvevővel együtt, akik a struktúrán belül megtalálhatók. Nagyon jó oka van annak, hogy megpróbáltam ezt a posztot ö, megszerezni, és nagyon örülök is ennek, mert úgy gondolom, hogy rendkívül izgalmas feladat a katonaság számára, főleg most, hogy része legyen az EU-nak. Legtöbb szolgálati időmet a NATO-n belül töltöttem, akárcsak a kollégáim, és a NATO-n és az EU-n belül is mindig katonai, más egyéb aspektusok mellett kérés volt az, hogy amikor válságkezelésre kerül sor, másokat is bevonjunk ebbe. Természetesen a, értjük azt is, hogy a katonaság önmagában nem tudja megoldani a problémákat, össze kell fognunk másokkal, és miért is izgalmas ez a feladat az EU-n belül? Hát először is azért, mert nagy lépéseket tettünk a közös védelmi politika felé, és önök is nagyon jól tudják, a Lisszaboni szerződést követően a külszolgálat felállítása volt a legfőbb feladat, most már mi is ide tartozunk, és ami engem illet, a külszolgálattal kapcsolatban a legnagyobb pozitívum az, hogy még nagyobb lehetőséget biztosított az átfogóbb megközelítése, nem csak a katonaság számára, hanem még a védelmi és biztonságpolitikán túl is együttműködésre van lehetőség, koordinációra, hogy France asszonynal, illetve a főigazgatóval. Szoros tehát az együttműködés, ezzel már az elmúlt évtized során is foglalkoztam, és most már megszeretett a külszolgálat, amely tényleg lehetővé teszi azt, hogy még szélesebb körű átfogó megközelítésre legyen lehetőség, mert remélem, hogy így lehet majd még szorosabban együttműködni a bizottsággal. És nagyon nagy a tisztelettel adózom annak, amit a bizottság tesz, hiszen nagyon nehéz területeken kell fellépni a válságkezelés terén is, vagy a fejlesztési támogatások, vagy más területeken nyilván önök is tudják, hogy hol. És úgy gondolom, hogy nagyon jó lenne, hogyha összefoghatnánk. Persze ez nem azt jelenti, hogy a külszolgálat fog mindent koordinálni, a bizottság saját szerepénél megmarad a jövőben is, és tudom, hogy nagyon jó oka van annak, hogy miért vannak a feladatok kiosztva. Nyilván, hogyha levetítjük ezt a tagállami szintre, akkor meg lesz az ő ö, apparátusa is, de ugyanakkor koordinálhatja majd az EU delegációkat, és ez is része lesz a munkatársai körének. Tudják önök is, hogy mi történt a külszolgálattal, de ugyanakkor számíthat a bizottsági szakértelemre is. Úgy gondolom, hogy ez óriási lépés lesz előre, mert koordinációs mechanizmusokra lesz lehetőség, akárcsak a külügyminiszterek teszik ezt például a kormányban nem főnöke lesz a többieknek, meg lesz a saját ö, külszolgálati ö, munkatársköre, de ezen túl kezdeményezhet más kollégákkal való koordináció felé is az eu belül, hiszen az eu belül nyilván mindenki fontos feladatot lát el nagyon sok területen, de főleg a biztonság és a védelem területén. Én úgy gondolom, hogy rendkívül izgalmas feladat ezt betölteni. Egy dolgot azért fel tudnék vetni, mint aggályt. Tudom, hogy nagyon sokan néha a védelmi feladatkörrel ellátott feladatok sorában annyira kicsinek látja ezt a területet, hogy felvetődik a kérdés, hogy egyáltalán el tudjuk ezt látni. Én nem aggódom emiatt. Mi mindig is átfogó megközelítést szeretünk volna a nato belül is, és már időtlen idők óta beszélünk erről. Az EU-ban pedig most már tényleg ez valósággá is válik. Úgyhogy a katonaság is emiatt sikeresebb lesz. Ebbe biztos vagyok. Nagyon remélem, hogy az összes többi civil hatóság körében is bevezetik majd ezt az átfogó megközelítést. Aztán felvetődtek kérdések a katonaság helyzetét illetően a külszolgálaton belül. Nekünk semmi kétségünk el felől, a fő képviselővel már önök is, a tanács is megállapodott, és Sziren tábornokkal is velem szemben is nagyon világosan fogalmazott a fő képviselő. Válság esetén a fő képviselő összehívja a legfontosabb munkatársait, akik nem sokan vannak, de mindenképpen ide tartozik a katonaság. És akkor, ha szükség van rá, tanácsadással élünk, és nyilván a tanácson belül konszenzusra van szükség katonai szempontból is. Minket is be fognak vonni a döntéshozó folyamatba, és elmondhatjuk a véleményünket. Mert ugye, ha a katonaságot felhasználják valamilyen célra, akkor fontos, hogy a katonaság elmondhassa, hogy tényleg lehetőség van erre, vagy csak szép elképzelés. A másik ok pedig, hogy a tagállamok saját országaik helyzetét is tükrözhetik itt. Nagyon érdekes arról eszmét cserélni, hogy az Európai Parlamentnek mi lesz majd a szerepe a jövőben hiszen most, mint a nemzeti parlamenteknek be kell számolnom a feladatokról, azokról a nemzeti hozzájárulásokról, amelyeket ők képviselnek a katonaság terén, és nyilván önöknél is ugyanez a helyzet. Azt ígértem, hogy csak 15 percet fogok beszélni, úgyhogy még egy-két gondolatot engedjenek meg a jelenlegi műveletekről és az EU kapcsolatairól, vagy bármi másról, hogyha esetleg felvetődik bármi is. Nagyon röviden a jelenlegi műveletekről engedjenek meg néhány szót, mert úgy gondolom, hogy mindannyian tudják. Altia, Bosznia-Hercegovinában hiszem, hogy már most két éve stabilizálódott a helyzet. Voltak aggályok a választások során, de most már stabilizálódott a helyzet biztonsági szempontból. Megszületett a döntés, hogy folytatjuk az úgynevezett végrehajtó missziókat, kevesebb erővel, mint amennyire eleinte számítottunk, de ugyanakkor a helyzet stabil, úgyhogy a katonaság is úgy döntött, hogy lehetséges így eljárnunk. Úgyhogy folytatjuk ezeket a missziókat, de persze mindig van kockázat, amikor kisebb a képesség, amivel rendelkezünk. Július 1-ével nagy örömmel konstatáltam, kicsit gyorsabban tudtunk előrelépni, például a kiképzéssel, a boszniai hatóságok támogatása húzódik e mögött, és az ő kérésükre tanácsot adunk és képzést biztosítunk. Úgyhogy csak el kell mondaniuk, hogy mit szeretnének tőlünk. Aztán az Atlanta ö, művelet, ahol megint csak örömmel mondhatom el, hogy ez is nagyon sikeres. Ha a számokat nézzük, tavaly Huszonegy sikeres fellépésünk volt, 2010-ben 123. Úgyhogy önmagában az Atalanta tengeri ö, akciói nagyon sikeresek. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy ha így haladunk tovább, akkor egyértelmű, hogy nem tudjuk őket eléggé elrettenteni. Mert továbbra is jelen vannak. Úgyhogy egyre többen értenek egyet azzal, hogy a regionális kapacitásépítés terén is többet kell tennünk. Én mindenképpen támogatom azt az elképzést, elképzelést, hogy bár kikötőben vannak a hajók, az illetékeseknek biztosítják a képzést, és hogyha hosszú távon esetleg problémásnak látjuk a, problémá, a helyzetet, akkor a régióban többet kell tennünk. A kalózkodással szemben fel kell vennünk a harcot. Ami az EU képzési ö, programját illeti ö, Ugandában, Szomália érdekében. Örömmel mondhatom el, hogy maga a képzési folyamat igen sikeresnek bizonyult. Most már készen vagyunk az első oktatási csomaggal, Aztán Magudisuba kerülnek, akik képzettek, és az Amizoné lesz a felelősség. Aztán ott van Szomália föderációs kormánya, amely aztán felelős az Ugandában képzettekért. Nem a mi felelősségi körünk, hogy a katonaság végezze ezt el. Tudom, hogy a bizottság is támogatja ezt a programot, tehát van valamilyen kapcsolat a bizottsággal. A katonaság részéről azonban csak az a feladatunk, hogy kiképezzük őket. Nyilván érdeklődéssel követem beilleszkedésüket, hogy ez sikeresnek bizonyul-e, mert a képzés csak akkor sikeres, hogyha az utána beilleszkedés is. Úgyhogy figyelemmel kísérjük ezt a folyamatot, és tekintettel a nehéz körülményekre tudom, hogy nagyon sok minden történt. Azt hiszem, hogy már közeledik a 15 percen vége, de az elnök úr megnyugtatott, hogy folytathatom még, úgyhogy nagy örömmel teszem azt. Képességfejlesztés a következő terület. Egyértelmű, hogy az idén és főleg jövőre elsősorban a védelmi miniszterekre kell koncentrálnunk, mert három ország kivételével mindenütt óriási költségvetési visszaesések tapasztalhatók ezen a téren. Ez természetesen nem jó hír. De nem csak a katonaságra igaz ez, ahogy ezt önök is mindannyian tudják. A pozitívum azonban az, hogy a tagállamokat arra köz, kötelezi, hogy az együttműködést tekintsék nagyobb prioritásnak a többi tagállammal. Ha van valami célja az embernek, és ebből nem akar engedni, akkor együttműködésre van szükség, hogy együttesen lehessen feltartani ezt a képességet. Az egyik lehetőség erre az, hogy többet dolgozunk együtt. Ennek egyik legjobb példája a francia és brit együttműködés. Bár hallottam ezzel kapcsolatban aggályokat, de pontosan így gondolkodtunk a védelmi miniszterek találkozóján Gentben, ahol az egyik lehetőség, amely felmerült, az volt, hogy ha egyedül nem tud valaki boldogulni, akkor fogjon össze másokkal. És természetesen a francia és a brit együttműködés mindenképpen egyike azoknak a példáknak, amelyekkel élhetnék. Bilaterális, multilaterális ö, együttműködés, ha nagyobb hatékonyságot eredményez, ez tökéletesen megfelel számomra. Mert ez a lényeg az EU műveletekhez, mert olyan kapacitásokat szabadít fel, amelyekre szükség van esetleg más területen, nem föltétlenül csak Európában. Azt hiszem, hogy a jó hír az, hogy legalábbis európai készségeket hoz létre, és hogyha rendelkezünk ezekkel, akkor az EU befolyásosságát is biztosíthatjuk illetve az EU meg tudja oldani a kialakuló válságos helyzeteket, hogyha egyedül akarja ezt tenni. Nagyon fontos kérdés, amivel kapcsolatban nem született még döntés, csupán az, hogy rendkívül fontos, hogy az EU a készségfejletéssel foglalkozzon, ami nagyon fontos a költségvetési nehézségek miatt. A kérdés tehát az, hogy az EU hol képez többletértéket? Mi az, amit az EU adhat, amit mások nem? Mert Amikor arról beszélünk, hogy ne legyenek átfedések, akkor vannak, akik jól teljesítenek, de nyilván bármit teszünk, az átfedések terén is pénzbe kerül. Úgyhogy mit tehet itt az EU? Azt mondanám, amivel kezdtem az elején. Ez pedig az átfogó megközelítés. A katonaság része mindennek, a többi résznek. Úgyhogy az EU, mivel rendelkezik ezekkel az eszközökkel, nyilván többletértéket képvisel, már csak azért is, mert meg tudja szervezni ezt az átfogó megközelítést. Az elmúlt évtized során már sokat léptünk előre, de nyilván még ennél többet is tehetünk. A koncepciók, az eljárások terén, illetve a szinergiák segítségével létrehozott hatékonyabb eredmények terén. Kiváló jelentést készítettek, ami eszembe jutott most, amiben fontos üzenetek találhatók azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk a továbbiakban a szinergiákat ápolni és kidolgozni. Csak egy könnyű példával szeretnék élni, de akár 20 is emlegethetnék könnyen. Ha mi a katonai és a civil eszközökkel jelen vagyunk ugyanabban a régióban, szükségünk van ö, orvosi támogatásra, de a polgáriak is, úgyhogy akkor ezt mindannyiunk számára meg lehet szervezni. Kommunikálnunk kell egymással. Úgyhogy nagyon sok lehetőség van a szinergiákra. De a hatékonyságra is. Kevesebb költség, képzésre, fogjunk tehát össze. Nyilván olyan területek ezek, ahol többletértéket hozhatunk létre. Ezen kívül mindenképpen elősegíthetjük a nemzetközi projekteket. Egyértelmű katonai szempontból hol vannak közös elvárások, mert felelősek vagyunk ezek kidolgozásáért, de mindenképpen megvizsgálhatjuk azt, hogy hogyan lehetünk a lehető leghatékonyabbak. Nyilván a tagállamoknak közös megoldásra kell jutniuk. A kutatást és a technológiát kell segítségül hívni az egyes tagállamokban, és aztán mindezek segítségével az európai védelmi ipart jobb piachoz segíthetjük. Azt hiszem, hogy ez már önmagában is nagyon jó célkitűzés. Végül teljesen világos, minél hatékonyabbak vagyunk, annál több képességünk áll rendelkezésre ugyanazon költségvetésen belül, ami megint csak nem elhanyagolható tényező. Folytathatom még? Nos, néhány záró megjegyzést engedjenek még meg. Nagyon hasznosnak tartom azt, hogy Eston bárónő és Rasmussen főtitkár úr nagyon világosan megfogalmazták azt a politikai célt, hogy szorosabb együttműködés alakuljon ki a NATO és az EU között. Én azt mondhatom, hogy ez semmiképpen nem rossz dolog és mivel létezik ez a politikai cél, a lehető legszorosabban működünk együtt a NATO-val, ahol csak lehet. De ugyanakkor annyira nem olyan rózsás ez a dolog, mint ahogyan néhányan gondolják, mert a politikai keretek miatt titkos információkat nem oszthatunk meg. És ez néha megnehezíti az együttműködést. Hiszen nyilván mindenki tudja, hogy az EU 21 tagja, tagja a NATO-nak is. Vannak olyan lehetőségek, amelyek biztosítják azt, hogy műveleti szinten ugyanazokat a doktrinákat, eljárásokat, terminológiákat alkalmazzuk. Mert tehát katasztrofális lenne, hogyha ez így nem így lenne. Ezt ugye mindenki nyilván megérti de nem mindig a leghatékonyabb módja ez az együttműködésnek. Úgyhogy nagyon örülök annak a politikai célnak, amely értelmében itt is javítani szeretnénk a helyzeten. Köszönöm szépen a figyelmüket. <clears throat> Bien, merci mon général. Je me, avant de donner la parole... Elnök, köszönöm szépen. Mielőtt a kollégáknak adnám meg a szót, csak két gondolatra hadd térjek vissza műveletek terén őszintén említette Atalantát. Ugye mindenki üdvözli ennek a sikerét. De ugyanakkor a statisztikai adatok egy kicsit ellentmondásosak. Hiszen egyre több a kalózkodás, a támadás a tengerészet vonatkozásában. Említette, hogy az Atalanta misszió elrettentő céllal létezik. De nincs esetleg valami kérdés itt a stratégia vonatkozásában, hogy mennyi ideig tart ez, hogy egyszerűen megengedhetjük magunknak, hogy egy ilyen erőt vessünk be, amikor a célokat csak legfeljebb részben érjük el, mert továbbra is folytatódik a kalózkodás. Úgyhogy ennek a műveletnek a korlátaira kérdeznék rá. Nem kellene egy kicsit globálisabban gondolkozni, esetleg szárazföldi vagy integrált fellépéssel? Mert hát eléggé relatív ez a siker, amit magunk mögött tudhatunk. A másik az EUTM-re vonatkozó kérdésem. Egy kicsit részletesebben kifejteni azt, hogy hogyan ö, toborozzák azokat, akiket ö, Ugandában képeznek? és aztán utána ugye tovább küldik őket. Tehát hogyan tudják biztosítani azt, hogy a megfelelő embereket toborozzák, és aztán megfelelően ö, ö, integrálódnak a struktúrákba, aztán nem a milíciákhoz csatlakoznak, vagy az iszlámistákhoz. Tehát az Európai Unió hogyan tudja biztosítani ezt a folyamatot? Nos, én ezt szerettem volna kérdezni. Patyeris úr is szeretett volna kérdezni. Grazie Presidente. Vorrei innanzitutto ringraziare Köszönöm, elnök úr. Először Fanos tábornok úrnak szeretném megköszönni az elmondottakat Köszönjük neki, hogy hajlandó volt ezt a párbeszédet a parlamenttel vállalni, és azt is köszönöm neki, hogy tájékoztatott minket többek között arról, hogy a külügyi szolgálat struktúrái hogyan alkalmazhatók majd a válságkezelési területen. Amit ön elmondott, végül is egybevág azzal, amit a parlament mindig is akart, amikor a külügyi szolgálatról tárgyaltunk, beszéltünk, vagyis nem kell félnünk attól, hogy olyan struktúra jön létre, amely lehetőséget ad arra, hogy a különböző komponenseket egybefogja. Mert ha a különböző intézkedések, eszközök között a külügyi területen nagyobb összhangot akarunk biztosítani, akkor erre szükség van, és csak ilyen, hát egybe nyalábolt eszközökkel lehet hatékonyan fellépni a válság idején. Nyilván ez egy nagyon bonyolult kérdés, hogy ez gyakorlatban hogy valósul meg. Tehát van egy közös válságkezelési struktúra, de ettől még számos kérdőjel marad a tekintetben, hogy hogyan épüljenek föl, tagolódjanak az egyes egységek, milyen legyen a koordináció a különböző struktúrák között. A CMPD, a CPC e és a katonai stábok között. törzskarok között. Tehát, mivel ugye nincsen még egységes átfogó rendszer a válságkezelésre, az érdekel engem, hogy ön hogyan képzeli konkrétan, hogyan oldható meg ilyen helyzetben a különböző szintű struktúrák harmonizációja, hiszen mindegyiknek más feladata van, valamelyik stratégiai tervezést végez, valamelyik konkrét válságkezelést a törzsnek pedig ugye kettős feladata is van mindig. Ez tehát az első kérdésem. A második kérdésem pedig az, hogy ön hogy látja? Mi lehet a parlament által már sokszor felvetett operatív központ, tervezési központ szerepe? Hogyan valósulhatna meg ez az Európai Unió berkein belül? És hogyan látja lehetségesnek a civil és katonai tervezés jobb összehangolását? Hiszen mindkettőnek más idő tervei vannak, határidői, és más típusú egységek, emberek állnak a rendelkezésére. Amikor a civil és a katonai szféra közösen kell, hogy fellépjen, hogyan látja a fegyveres egységek bevetésének a lehetőséget olyan helyzetben, ahol a civil segítségnyújtók is jelen vannak. Egyébként minden egyetértek, amit elmondott, és az elnök úr által fölvetett kételjünkre is reagált, tehát ő most már egyértelmű, hogy az Altea misszió nem volt legalábbis méretét tekintve igen sikeres, tehát néhány incidenst meg, megakadályozott ugyan, de ezeket a sikereket ö, annak a tükrében kell látni, hogy továbbra is nagyon sok a kísérlet a hajók megsákjázására. És van-e esély annak, hogy helyi erőkből toborozódjanak elhárító egységek? Ennek látta esélyét, ha igen, akkor hogyan lenne ez lehetséges? Végül pedig egy politikai jellegű kérdést tennék föl, amelynek persze konkrét hatása lehet sok területre. Mi a helyzet a koszovói misszióval? Ugyanis ön a KFOR csapatok intézkedéseire is befolyásol bíró személy. Thank you, Chair. Köszönöm elnök úr a szót, és örülök annak, hogy itt lehetek ma, és hogy tábornok úr vette az időt és a fáradtságot, hogy velünk megtárgyaljon bizonyos témákat, nem csak a mi szűk érdekeink, hanem egész Európa érdekében. Évek óta gond a NATO és az EU közötti koordináció. Már a Balkán háborúban és a bosnyák háborúban is láttuk, hogy átfedések voltak a kompetenciák között. Aztán a mi szakbizottságunk az USA-ba is elutazott, még idén évelején. Találkoztunk NATO vezetőkkel, és nekik az volt a fő üzenetük, hogy próbáljuk már elkerülni az átfedéseket, ami az időnek, az erőforrásoknak pazarlása. Ön is említette, hogy néha ezen problémáknak a politikai oldala miatt nem működik az együttműködés. Ezért azt szeretném kérdezni öntől, hogy, hogy mi lehet az oka annak, hogy az egyébként a lehetséges koordinációt mégsem valósítjuk meg a megfelelő szinten. Mik ezek a konkrét politikai problémák, és ezek tényleg olyan nagyok, hogy ezeket nem lehet áthidalni? Ez a maximum, ahol most vagyunk, vagy ön szerint lehetne jobban együttműködni a NATO-nak és az EU-nak, és a különböző kompetenciáikat, erőforrásaikat jobban elosztani? Mert az EU szerepe az olyan tagállamokban, mint a miénk, ugye én svéd vagyok, különösen fontos, mert mi az EU haderőben vagyunk érdekeltek ennek a fejlesztésében, hiszen nem vagyunk NATO tagok, és igenis szükség lenne jobb koordinációra, Szerintem. Mert mi nem vagyunk kevésbé ambiciózusak, mint a NATO, sőt, egyre nagyobbak az Európai Unió ambíciói, nem csak az Unión belül, hanem az EU kívül is. Köszönöm szépen, Luzing asszony. Ja, vielen Dank für die uh, ein... Köszönöm a bevezetőt Danzson úrnak a kérdés megválaszolását. Én pontosítanám a kérdést. A katonák származására vonatkozóan szeretném tudni a, a életkori összetételüket is, hogy van-e garancia arra, hogy nincs köztük fiatalkorú, tehát hogy nem képez az EU vagy a NATO gyerekkatonákat, ami pedig az Atalanta missziót illeti, illetve a kalózkodás elleni harcot. Szeretném, hogyha világosabban definiálná, hogy ön szerint mi a siker, mit lehet sikeres missziónak minősíteni, és miért, milyen alapon. Ami a szinergiákat illeti, ezzel kapcsolatban is lenne egy <clears throat> javaslatom kérdésem. A német, francia, lengyel felek egy állandó civil-katonai közös főhadiszállás létrehozásán gondolkodik. Mit gondolom erről a trilaterális együttműködésről, és mennyibe kerülne egy ilyen három ország által működtetett közös központ? Ami az EMS beépítését illeti a külügyi szolgálatba, a külpolitikába általában, az EMS ugye az eredének a része, és ugye jövőben ezeknek szorosan együtt kéne működniük. A kérdésem az, hogy tudna -e nekünk némi áttekintést adni arról, hogy a fejlesztési segítségnyújtásban milyen szerepe van önöknek, illetve hogy az önök tevékenységét hogyan lehet integrálni a fejlesztési segítségnyújtásba. Ugye a védelmi ügynökséggel szorosan együtt kell működni. Önnek mi a tapasztalata? Mi a baj az európai nagy projektekkel? Például a Galileo szatellitrendszerrel. Ugye ennek a költségeit tudjuk, hogy jelentősen megnövekedtek. Ön szerint az ilyen európai nagy projektek, különösen a jövő tükrében, van értelme? hogyha úgysem sikerül úgy megvalósítani, ahogy szeretnénk, meddig lehet azt mondani, hogy ezeknek még van értelme? Köszönöm, Lunásek asszony kap szót. Köszönöm. És én is köszönöm tábornok úrnak, hogy eljött, és elnézést kérek, hogy én magam pedig késtem, de jókor jöttem, mert csatlakozni tudok kolléganőmhöz, hasonló kérdéseim lennének a külügyi szolgálattal kapcsolatos kérdéseim. Annak a tükrében, hogy 23-ból 16 misszió az EU részéről civil, tisztán civil misszió, önnek ugyan, ugyanakkor pedig csak 20 embere van. Mennyire arányos a civil és a katonai részvétel aránya, illetve hát a kompetenciák aránya nem lenne sokkal több polgári személyre szükség a polgári célokhoz, és esetleg akár kevesebb katonára a katonaiakhoz? Mert úgy érzem, hogy a létszámok, a kompetenciák nincsenek arányban a feladatokkal. És hogyha az általának vége, akkor, akkor mi lesz ezekkel a katonákkal? Hogy látja az ön stábjának jövőjét? és mennyiben megvalósítható az, hogy egyre civilebbek lesznek ezek a missziók. Aztán van a nato belül arról gondolkodás, hogy, hogy önökkel szorosabban együttműködjenek. Ezt mondjuk tudom a választ, hogy én szkeptikus vagyok, hogy nem nagyon, de és hallom, hogy egyesek a NATO-ban is jelentős kapacitásokat szeretnének képíteni. Én ezt, ennek nem látom az értelmét. Önnek mi a véleménye? Nem lenne jobb együttműködni inkább a NATO-val és biztosítani ezeket a kapacitásokat a nato kívül? Én ugye osztrák vagyok, és ezért hasonló a kérdésem a svéd kolléganőhöz is, ugye, hogy mi nem vagyunk szövetségi rendszer tagjai. Milyen szerepet szán ön a nem NATO tagállamoknak ebben az együttműködésben, a válság, a konfliktus kezelésben, és így tovább. Köszönöm. Köszönöm szépen, Stászlé úr következik. Thank you, Chairman. General, welcome to this committee and again congratulations to your appointment. And I have to tell you that uh, I am delighted with your presentation. Köszönöm szépen, és gratulálok a kinevezéséhez nagyon örülök, hogy itt van, és a kollégáim hasonlóképpen, hiszen ezt akartuk hallani mi is, hogy együttműködhessünk, hogy része lehessünk a döntéshozó folyamatnak, ami rendkívül fontos itt az átfogó megközelítés szempontjából. Én is pont olyan voltam, mint ön, nagyon örültem ennek az együttműködésnek a francia és a brit ö, történelmi álló felek között, úgyhogy a pénzügyi válság teremtette ezt a lehetőséget. Ez fantasztikus. És működik is, mert szinergiákat teremt, és még nagyobb egységet teremt közöttünk, hiszen egyre inkább rádöbbenünk ennek a szükségességére. És tudjuk azt, hogy néha össze kell fognunk, hiszen voltak a gyors reagálású erők, aztán a britek meg a franciák beszéltek az atom együttműködésről, a repülőgépekről, stb. Ter- egyéb területekről. És ön olyasminek tekinti ezt az együttműködést, ami európai méretű lehet? Mert ugye ott van Németország is. És így tehetünk tényleg valami olyasmit, amire Európának szüksége van, és az egész világnak is. A kérdésemnek ez az egyik része. A másik, mi a véleménye olyan három-négy év múlva mi lesz Irakban és Afganisztánban? Köszönöm szépen. General, thank you for your talk. Um... Tábornok úr, köszönöm az elmondottakat. Lenne két kérdésem. Ha ön most a külügyi szolgálat keretén belül fog működni, akkor önnek ki fog utasítást adni a főképviselő, vagy a bizottság, vagy a nemzeti kormányok? ezeknek mi lesz az aránya? Második kérdésem. Ön is beszélt a költségvetési megszorításákról, és a kényszerűségről, hogy jobban együtt kell működni, az angol-francia együttműködés ugye erre most jó példa. Én nem támogatom ezt, be kell, hogy valljam. Szerintem ez a nemzeti szuverenitás ássa alá. Én nem vagyok francia ellenes, nagyon jónak tart látom azt, hogyha helikopter repülőgép gyártás ügyében közös projektek valósulnak meg, de ez már túlzás szerintem. Az USA és az Egyesült Királyság között volt úgynevezett special relationship. Nem azt mondom, hogy nem bízunk a franciákban, de e, emögött gazdasági megfontolások is vannak. Nem fogják velünk igazán megosztani a saját technológiájukat, nem úgy, mint az amerikaiak tették, ez az a nukleáris együttműködés, a, a hírszerzés együttműködés területén. Én attól tartok, hogy e, ez tényleg csak a költségvetés megszorítások miatt történt, és ha ez így van, akkor annál jobban elítélem. Ön ö, valóban egyetért azzal, hogy legyen majd valamikor egy egységes európai haderő? Ön ezt komolyan gondolja? Bon, je mets mon drapeau. Je mets mon drapeau dans ma... Itt van a zsebemben a zászlóm, ahogy mondják franciául, hogy nem ö, fűzök ehhez semmit hozzá, de nagy örömmel konstatáltam, hogy egyáltalán nem francia ellenes. Talán két rövid kérdése van még lehetőség, mielőtt a tábornok úrnak adjuk meg a szót, hogy válaszolhasson. Parancsoljon! Hmm. Okay, thank you very much, uh, Yeah, my name is Peter Skinner. Uh, thank you. Uh... Köszönöm, elnök úr, Peter Skinner vagyok. Nagyon köszönöm a beszámolóját. Kicsit késtem, elnézést kérek. Bár rendkívül eh, izgalmasnak tartom az előttünk állókat. Mivel tegnap vagy ma délelőtt engedték el a választókörzetemben található két fogvatartottat, úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha valahogy jobban fölkészíthetnénk a szomáliakat arra, hogy saját magukat megvédjék a kalózkodással szemben. Nagyon kicsi a költségvetésnek erre rendelkezésre álló része, üdvözöljük az új feladatkörben, és szerintem mindenképpen mindent meg kell tenni az egész világon szerte biztosított biztonság érdekében, legyen az kereskedelem vagy utazás, mert nagyon sokat kell tennünk, még főleg a kereskedelmi tevékenységek terén, azon túl is, ahol, ahova mi eljuthatunk. Mert vannak olyanok, akiknek bizony fizetniük kell azért, hogy az életüket megmentsék. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Anna Gomes. Uh, General, I am first apologize. Elnézést, hogy későn jöttem be, de az asszisztensem tájékoztatott arról, hogy mit mondott, és így tudom, hogy mit kérdezek. Nagyon sokan üdvözlik ezt az angol-francia egyezményt, amely a védelmi szinergiákat segíti. Bárki bármit mondjon, szerintem ez gyümölcsöző lesz, és megnyitja az utat több egyéb területen egy erőteljesebb ö, európai védelmi együttműködés előtt. Azt szeretném megkérdezni, hogy ön hogy gondolja? Az új NATO stratégiai koncept szankciónak mi lehet a hatása az EU-ra, mit jelent ez számunkra. Egyesek azt mondják, hogy a NATO majd végzi a, a piszkos a nehéz munkát, és az EU pedig a soft munkát, a kevésbé nehéz feladatokat. Tudjuk, hogy az EU erős a civil ügyekben, ez világos, a NATO a katonaiakban, most akkor az EU a NATO rendelkezésére bocsátja a civil kapacitásait, vagy pedig saját keretein belül alkalmazza majd őket a jövőben. Aztán mit gondol arról, hogy ugye jelenleg úgy néz ki, hogy új ö, megállapodás látszik körvonalozódni egyes tagállamok között és az USA új nukleáris politikája tekintetében, de ez miben új egyáltalán? Ad ez újat? Mennyiben lehet ezt pozitívan vagy negatívan szemlélni? Szerintem negatív, mert az derült ki, hogy sem az EU, sem a NATO nem kész még arra, hogy a lényeges kérdésekben ö, fellépjen ö, a atomfegyverek leszerelése ügyében. Közösen. Köszönöm, parancsoljon tábornok úr. Well, thank you very much. A lot of very interesting uh, questions. Uh, I'll try to combine some, but uh, most were... Köszönöm, nagyon érdekes kérdéseket hallottunk, megpróbálom összegezni őket, legalábbis részben. Ami az Atalantát illet, illetve hogy mit, hol, hol tehetünk többet. Legalább ketten kérdezték, ö, egyikük pont az elnök úr volt. Ezen kívül felmerült az a kérdés is, hogy mi hatékony. Az egyik képviselő nyilatkozatával kezdeném, és azt kell mondanom, hogy nem ölhetünk ölbetett kézzel. Nem hagyhatjuk a kalózokat karázdálkodni, mert további kereskedelmi hajókat fognak a markokba kaparintani, és mindenkinek ez csak problémát jelent. Úgyhogy nyilván, ha bármi EU érdekeltség merül fel, fel kell lépnünk. De ott vannak az indiai, kínai, orosz érdekeltségek is, tehát mindenki ott van. De azt is megmerném kockáztatni, kijelenteni, hogy az EU a lehető legjobb keretek között van jelen. Miért nekünk van a legtöbb kapacitásunk? Ez ugye nem csak tagállamokat, hanem nem tagállamokat is jelent, akik részt vesznek az Atalantában, az EU műveletben. Nyilván azért, mert ö, ilyenek a ö, keretek, amelyek között erre lehetőség van. Kenyával van megállapodásunk, a Szesel szigetekkel, és nagyon remélem másokkal is lesz. Úgyhogy például a régióban is bíróság elé állíthatjuk a kalózokat, nem kell őket elhozni hozzánk. A lehető legjobb megoldás ez, hogy ott, az adott helyszínen történjen mindez. Mi nem csak katonai szempontból vagyunk fontosak, hanem más területen is. Nyilván a dolgok összefonódnak, és ezért érdekeltek a többiek is, hogy összefogjanak velünk. Én ugyan a katonaságot képviselem, de ha bármi más téren összefogunk, akkor a katonáság is hatékonyabb lehet. Az világos, hogy ha csak a kalózkodás ellen lépünk fel, az nem elegendő mert akkor egyre több hajóra lesz szükségünk, mert a kalózok is egyre ügyesebbek, ők is tanulnak, mi is tanulunk, úgyhogy végül is a gyökerekig kell elmennünk, és ezek Szomáliában, a szárazföldön találhatók. A kormány, illetve a kormány hiánya az oka ennek, de hát ez lassú folyamat lesz. Ha nem, akkor folytatjuk a kalózkodás elleni fellépést. Úgyhogy meg kell találnunk a megoldást Szomáliában, de nem csak ott. Mert nagyon sokat segítene, hogyha a régió több országa is ö, több kapacitással rendelkezzen, hogy felvegye a harcot a kalózkodás ellen. Réte kell, hogy hozzák a partmenti őrséget, a tengerészetet, amely fölveszi a harcot a kalózokkal szemben. Úgyhogy én ezt az elképzelést támogatnám. És persze a külszolgálaton belül nyilván ö, azzal kell operálnunk, ami rendelkezésünkre áll. Megpróbáljuk kidolgozni azokat az elképzeléseket, amelyek mentén segíthetünk, és nyilván a bizottság is nagyon fontos résztvevője ennek a tevékenységnek. Úgyhogy a lehető legjobb megoldást kellene találnunk erre, zömében civil oldalon. Persze, tudom, hogy mit tehet a katonaság, persze a navigációra megtaníthatjuk őket, meg egy csomó mindenre, és ezt teszik is a flották, de még más területeken is föl kell lépni. Rendkívül hasznosnak tartom az eszmecseréket, illetve azokat a megoldásokat, amelyeket közösen tudunk alkalmazni. Mert hogyha nincs semmiféle biztonság, az se jó, de sokszor az sem elegendő, hogyha mi ott megjelenünk, mint katonaság, hogy na majd mi itt rendet teremtünk, de ugyanakkor a civil oldalon nem történik semmi. Tehát ott kell föllépni. A koordináció rendkívül fontos. Nyilván egymással eszmét kell cserélni a megoldásokról, és közösen hatékonyabban tudunk föllépni, mert egyeztettünk. Hogy pontosan mi történik? Hát megvan a saját elképzelésem arról, hogy hogyan lehetne megoldani a helyzetet, és ugye egy volt az egyik kérdés. Én katonai tanácsot tudok adni a hierarchián keresztül, nem a hierarchián keresztül, javítja magát a hozzászóló, hanem a főképviselőnek a koordinált megoldásokra, és ezt közvetlenül megtehetem. De vannak mechanizmusok is, amelyek segítségével ez megtörténik. Claude France asszony például rendkívül fontos személyiség, hiszen az ő feladata a civil, katonai, stratégiai tervezés. Én magam is hozzájárulok ehhez a munkához. Ő nem a főnököm. Gyakorlatilag ugyanígy kellett dolgoznunk a katonaságnál, és ott is megvoltak a különböző osztályok, amelyek a különböző területekkel foglalkoztak. Gyakorlatilag nem egymással szemben álló területekről van szó, az embernek csak tudnia kell, hogy hol a helye a folyamatban és mindannyian ahhoz a parancsnokhoz tartozunk. Most én vagyok a ö, csúcson, beszélünk egymással, a legjobb megoldásra próbálunk jutni, és közvetlenül a fő biztoshoz tartozunk, aminek ő is örül, és én is. Mert így sokkal jobban tud koordinálni több embert, mint ahogy ezt néhány évvel ezelőtt tehettük. ami az IUTM-et illeti. Igen, felvállaltuk a toborzásnál is a feladatunkat, de ez a TFG feladata tulajdonképpen. Az amerikaiak is sokat segítenek, úgyhogy ami engem illet, ők is nagyon fontosak. Ők szállítják őket, aztán eljutnak hozzánk, és mi is válogatunk. Úgyhogy megvizsgáljuk, hogy kiket küldtek, ellenőrizzük, hogy vannak köztük gyerekek, de ez már az első körben is megtörténik az Amazon keretén belül. És próbáljuk őket azonosítani, hogy ellenőrizhessük, hogy megfelelően be tudnak-e illeszkedni, és megfelelő fizetést kapnak-e ezt követően. A fizetéseket az amerikaiak biztosítják. Ez ugyan nem hozzám tartozik, de rendkívül fontosnak tartom. Tehát még egyszer ellenőrizzük őket, amikor hozzánk kerülnek, és persze beszámolunk arról, hogy hogyan történik a beilleszkedésük, hogy sikeres volt-e. Nairobiban van egy EU delegáció, amely rendszeresen tartja velük a kapcsolatot. Aztán a külső külügyi szolgálatra vonatkozó kérdések. Elég gyakran megfogalmazzák nekem ezt a kérdést, hogy hogy működik a civil, katonai koordináció. Ami engem illet, az első nagy lépés, hogyha válság alakul ki, akkor mindenkit azonnal össze kell hívni az asszo- a felelős személyiségeket, ha véletlenül nincsenek, akkor a helyettesüket, de általában ők megpróbálnak mindig ott lenni. Ugyanezt történt Pakisztán esetében is, és nyilván meghívjuk a, a bizottság képviselőit is. Akkor ott felmérjük a probléma mélységét, eldöntjük, hogy fel kell -e lépnünk, ha igen, akkor hogyan és milyen eszközökkel. Aztán van egy olyan lehetőség is, hogy a katonaságot semmiképpen nem akarjuk bevetni. Aztán előfordulhat olyan is, hogy esetleg. És nyilván nem a főnökünk koordinál mindig mindent, bár elég sok területre kiterjed a hatásköre. Hogy ez pontosan hogyan fog működni, ezt még nem tudom előre megmondani, mert neki kell eldöntenie. Mindenesetre azt az ígéretet kaptam, hogy a kezdetek kezdetétől bevonnak majd ebbe. Nos, ami az alsóbb szinteket illeti, hogy működik mindez? már megvan a koordináló feladatokért felelős szint, és ugye el kell dönteni, hogy maga ez a mechanizmus hogyan fog működni a gyakorlatban. Aztán a következő alsóbb szint az operatív központok. Én gondolom, hogy valamikor majd megint felvetődik ez a kérdés, Önök már kétszer is jelezték, hogy vizsgáljuk meg, megtettük, nyilván jövőre is megtesszük, mert teljesen logikusnak tűnt, hogy először várjuk meg a külszolgálat kialakulását, aztán kerüljünk bele, mert ezzel már nagyot léptünk előre az átfogó megközelítés felé, és aztán kell elkezdeni majd a tárgyalásokat arról, hogy az operatív szinten hogyan működjön ez. Ennek több variációs lehetősége is van. Vannak ugye állandó központok, de azt nem tudom, hogy milyen végső döntés születik, én hozzájárulhatok ehhez a folyamathoz. Nyilván vannak előnyei a jelenlegi rendszernek, ahol különböző lehetőségek között válogathatunk, ott van az öt ö, nemzeti központ, vagy az én operatív ö, képességeim, tehát különböző variációs lehetőségek vannak. Mindegyiknek megvan az előnye és hátránya. És ö, még mindig össze kell őket valahogy ö, kapcsolni, nem utópia alapján kell majd egy dokumentumot létrehoznunk, hanem konkrétumok alapján. Mindenképpen próbáljuk ezt a lehetőséget megvizsgálni. Aztán, ami az átfogó megközelítést illeti, illetve a csoportok kialakulását. Már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, ha valamilyen óriási humanitárius katasztrófa ö, tör ki, akkor esetleg föl lehet használni ezeket. Mindig csak támogatásra, és ez mindig így van a fejlesztési támogatásokkal is, a katonaság nem az első élvonalban jár, de arról természetesen hasznos eszmét cserélni, hogy hol lehet javítani a fellépésen, hol segíthet mondjuk egy nagy katasztrófa esetén jobban a katonaság. El kell mondanom, hogy nem föltétlenül katasztrófa elhárításra születtek ezek a speciális csoportok. A tagállamok azt akarják, hogy egyértelműen katonai feladatokat lássanak el, és föllépjenek, ha az EU úgy dönt. Tehát készek legyenek a harcra is bizonyos képességek nyilván humanitárius segényújtásra is felhasználhatók. Ott van például egy gyalogos katona, aki segíthet például cipelni az embereket, vagy a homokzsákokat ö, mozgathatja, hogy ha például, ö, tudom én, árvízről van szó, aztán ö, orvosi ö, támogatásra is felhasználhatók. De én azt mondanám erre a kérdésre, hogy ha átfogó megközelítésről beszélünk, mindig koordinálni kell másokkal, nem csak pusztán katonai fellépésről van szó. De nyilván hasznos eszközről beszélünk itt. Ezt megválaszoltam. Koszovó. Nos, itt ez a gond, az a gondom, hogy elmondhatom önöknek a véleményemet, de Koszovóban nincs katonai művelet. Úgyhogy közös forrásokat, tartalékokat használunk, amivel kapcsolódnék ahhoz a kérdéshez, hogy mi a helyzet az együttműködése Bosznia-Hercegovinában. Ha NATO-EU koordinációról van szó Bosznia-Hercegovinában, akkor azt mondanám, hogy kiváló optimálisnak minősíteném, tényleg többletet mutat fel, ennél hatékonyabb nem is lehetne. Tényleg nagyon sikeres, úgy, ahogy működik most. Aztán van egy következői stádiuma ennek. Hát ezt nem nekem kell eldönteni, ez nem az én hatásköröm, ez a politikusok feladata, majd jövőre születik erről döntés. Tisakő, aki az Európai Szövetséges Erők főparancsnoka, az ő munkatársaival dolgozik. Ezen kívül Nápolyban a NATO erők támogatnak minket, Boszniában, tehát semmiféle korlátozás nincs az információ cserénre nézve itt, mert ez a Berlin Plus nevet viseli. Ami már az egyéb területeket illeti, ott nem e igaz mindez, mert ott vannak korlátai az információ cserének. Igen, itt volt egy kis agály a következő kérdés vonatkozásában. Mi is ellenőrizzük, hogy megfelelőek-e a lépések. Oké. Okay. Um, yes, Synergy's permanent shift. mill, I think uh, if you are satisfied with that, uh, I already covered enough de... Azt hiszem a szinergiákról talán eleget beszéltem. Nyilván javaslatokat fogunk készíteni. A személyzeti kérdésekről még nem tudok nyilatkozni, mert ez a közös megállapodástól függ. Úgyhogy most számokat nem tudok mondani, mert az túlságosan korai lenne. Azt hiszem, először közös elképzelést kell kialakítani. De minden esetre érdemes tárgyalni róla. The role you miss related to development aid, uh, just more concrete. A fejlesztési támogatások vonatkozásában még egy-két konkrétumot engedjenek meg, mert már azt hiszem érintettem ezt a témát. Néha nagyon jó oka van annak, hogy a fejlesztési támogatást ne kapcsoljuk a katonasághoz. Miért? Azért, mert azok, akik általában nem kormányszerveként fejlesztési támogatást biztosítanak, azért kapják a támogatást, a pénzügyi támogatást, mert semmi közük a katonasághoz. És nagyon nehéz területeken vannak jelen, mindenféle védelem nélkül, de azért, mert semlegesnek tekintik őket. És ez rendben is van. Nagy tiszteletem azok iránt, akik ezt megteszik. Aztán nagyon sok példánk van arra is, amikor a fejlesztési támogatás rendelkezésre áll, de semmiféle biztonság nincs. És aztán egyszer csak eltűnik ez a támogatás. Akkor felvetődik a kérdés, hogy itt milyen szerepet vállalhat fel a katonaság. Nagyon sok példa van arra is, hogy azok a civil szervezetek, amelyek az előző érvem miatt nem működnek együtt a katonasággal, most már hozzánk fordulnak, hogy segítsünk. Az Atalanta ö, beindításának az oka az volt, hogy felkértek minket, hogy segítsünk, és konvojjal kísérjük a hajókat. Aztán ott van a, a világélelmezési program. Az előző munkám miatt tudom, hogy ott volt Afganisztán, ahol először nem akarták, hogy segítsünk, most pedig nekik is konvojt biztosítunk, hogy Afganisztánba elszállíthassák a fejlesztési támogatást. Van még persze egy csomó más példa is, amivel élhetnék. A legfontosabb, azt hiszem, Afganisztán, Uh, because there are uh, civilian inputs. EUPOL uh, is not under my responsibility. Bár én nem ö, vagyok felelős ezekért a területekért, korábbi munkaköröm során egyértelművé vált, hogy csak akkor lehetünk sikeresek, hogyha biztonságot is ö, garantáljuk. Az egész országot nyilván nem tudjuk fejleszteni megfelelően minden területen. A legfőbb vezetőszerep a civileké. Én csak azt kérdezhetem meg tőlük, hogy támogassam-e őket, vagy sem. De Pakisztán nagyon jó példa arra, hogy mekkora humanitárius katasztrófa alakult ki, semmi ok nem volt arra, nagyon sok oknál fogva, hogy megjelenjünk ott katonai erővel, de a szállítást fel tudtuk ajánlani, és a bizottság nagyon örült neki, és boldogan igénybe vették eh, ezeket a lehetőségeket, hogy a fejlesztési támogatást eljuttassák Pakisztánba és ez néhány évvel ezelőtt sajnos nem, is le, nem lett volna lehetséges. Képességfejlesztés. Nem emlékszem, illetve nem tudom elolvasni, hogy mit írtam ide. Igen. A költség. Nagyon sok nem katonai jellegű példával tudnék élni, hogy beindul valami, és aztán egyre drágább lesz. De tudom, hogy képviselőként ragaszkodnak a költségvetéshez. Azt viszont megtapasztaltam, hogy főleg Európában az egyik nagy hátrány, hogy annyira függünk az amerikaiaktól a szállítás terén, vagy ott vannak az ukrán antonovok, amiket bérbe veszünk, de azok nagyon drágák. Úgyhogy elég nagy butaság, hogy ö, légi szállítási kapacitással mi nem rendelkezünk Európában. Egy csomó oknál fogva. Úgyhogy az egyetlen megoldás a közös termék, mert egyetlen egy tagállam sem tud önmagában megoldást találni erre, mert nem tud eléggé hatékonyan felépni, tehát csak úgy tudjuk megoldani ezt a kérdést, ha összefogunk. Ez nagyon jó példa, mert az e, e pozitív szerepet fog itt felvállalni. Ez ugyan EU fejlesztés, de nem EU kapacitás. Mert abban az esetben, ha ez EU kapacitássá válik, minden tagállamnak jóvá kell hagynia a felhasználását, és egyetlen tagállam blokkolhatja. Ez nem volna egy intelligens szerveződés, úgyhogy a kérdés, amit fel kell tennünk, az, hogy legyen EU erő, olyan kapacitás, ami eddig nem volt, de hát nyilván nem ez a cél. A cél az, hogy a tagállamok olyan kapacitásokat hozzanak létre, amelyeket aztán felajánlhatnak majd. És hogyha egy misszióról döntenek, akkor mindig szívesen segítünk ennek végrehajtásában. De ha valamilyen más nemzetközi fórumon kívánják ezt felhasználni, akkor tegyék. Saját belátásuk szerint. Ezért úgy gondolom, hogy az EETC is egy nagyon jó példa a koordinációra. És látom a brit-francia együttműködést hasonlóképpen. Úgyhogy a kérdésem a következő. Mi a jobb megoldás? ha nincs kapacitás, vagy ha ajánlunk kapacitást. Ha saját kapacitást akarunk, és fizetni akarunk ezért, rendben, de ez a gazdasági problémát nem oldja meg az Egyesült Királyságban. Tehát azt gondolom, és ez igaz minden tagállamra. És nem tudom, a briteket miért aggasztja ez annyira, legalábbis egyeseket a holland-német együttműködés az zavarta önöket, hogy közös főhadiszállást hoztak létre? Ezek mind, mind olyan példák, ahol a tagállamok csak akkor tudtak kapacitást kialakítani, ha összefogtak. Szerintem ez szuper. És azért vagyok én is itt, meg az EU is, hogy ezt elősegítsük. A kívánságokat összeállítottuk, egy listába, és kijelöltük azokat, akik összefoghattak, hogy e, ezt létrehozzák, mi is elősegítettük. Hát ennyi. És ez nicht... Elhangzott a kérdés, hogy az EMS 200 tagja arányos-e? Ad, adnék néhány példát erre nem 220, hanem 199 emberünk van, 200-ra szoktuk kerekíteni. 199 katonánk van. És 30 ezer polgárra jut ennyi katona. Ez se nem túl kicsi, se nem túl nagy. A kis számoknak van egy előnye, hogy hatékonyan, rugalmasan tudnak működni, és ez ránk jellemző. Mások azt mondják, nem ebben a teremben hangzott el, hogy túlzottan katonai ez a CPD szervezet. Elég lenne, hogy hét katona tervezen, és a többiek legyenek civil végrehajtók. Jó, egyenruhát viselünk, de civil feladatokat látunk el, ezek nem katonai feladatok, és szerintem ez jól működik a létszám tekintetében is, úgy, ahogy van. És az együttműködésünk is jó a többiekkel. Ami a... Not formal decisions on it yet, but... A kiber térben történő elhárítást életi. Ez az EU-nak nagyon fontos téma, de a katonasságnak ebben nem lehet vezető szerepe, mert nekünk, mint ahogy mindenki másnak, megvan a saját érdeki ebben. Tehát minden ország fenn fogja tartani a saját védelmét. Itt nem látok nagy esélyt arra, hogy a katonaság szerepe jelentősen kibővülhetne. NATO-ra vonatkozóan, a civil kapacitásokra volt még néhány kérdés. Nagyon szerények a NATO civil kapacitásai. Nincsenek igazán ilyen kapacitások, bár, bár nagy lépések történtek, az ugyanis, hogy minden főhadiszálláson, minden szinten van egy civil koordinációs iroda. Tehát cimiknek hívják ezeket, civil cella, bár a szimik az ugye az katonai jellegű fellépés, amelynek van civil vonzata is. Mert csak katonákkal lehet kikényszeríteni a civil fellépést. Ez a szimik lényege. De a NATO tekintetében mi az EU látjuk és rá is mutatunk, hogy a nato sokkal több ilyen civil kapacitás kiépítésére lenne szükség, mert csak akkor lesznek hatékonyak a NATO fellépések is, hogyha sok civil kezdeményezés kiegészítő őket, civil szervezetek, helyi hatóságok, az EU civil kapacitásai. Tehát inkább itt koordinációra van szükség, és koordinációs kapacitást kell kiépíteni, ami eddig hiányzik. Szerintem ha a NATO úgy dönt, hogy kiépít saját civil kapacitásokat, az is jó, mert akkor képes bizonyos feladatokat elvégezni, és ugyanez az EU-ra is érvényes, érdemes ilyeneket fenntartani, mert visszahat a döntéshozásra, hogyha vannak ilyen egységek. A, ha a parancsnok a tudatában ott van, hogy igen, ezekre is támaszkodhatom, akkor másképp látja a katonai feladatokat is. Tehát például nekem ezért van például nemek közötti egyenlőségi tanácsadóm is, hogy mindig fenntartsa ezt a szempontot az én döntéseimben. Ez ugyanilyen dolog, hogy érdemes egy civil foglalkoztatni, mert javítja, segíti a döntéshozást, a katonai döntéshozást is. Gyakran meg is szólal a CIMIK képviselő, hogy parancsnok úr elfelejtette a lakosság második felét, másik felét. Mindig csak leköt minket a katonai feladat, meg a törzsfőnök háborúja, és nem foglalkozunk a békés emberekkel, pedig hát neki kéne a segítséget nyújtani. Az anyáknak, akik védelmezik a gyerekeiket, és itt a háttérben megbúvó civiliknek. Mi legyen a Fajszárt szerepe? It is a, a too political question for me. It is up to the Freistaat uh, uh, herself, um, uh, though I do think. Úgy gondolom, hogyha valaki az EU tagja, akkor mindig közös felelősségben kell gondolkodnia, mégpedig gazdasági, piaci felelősség is van, biztonsági felelősség. Ugye erre vonatkozik a biztonsági és védelmi politika, és az önök országa, ugye nem NATO tag, nagyon pozitív szerepet játszik ebben az együttműködésben, és szerintem a szuverenitást abszolút nem ássa alá, hogyha egy ország ilyen területen nyújt valamit, együttműködik. Elnök úr, mindenre válaszoltam? 5-7 percünk van még, mondja az elnök, akkor össze kell, hogy foglaljam a további kérdésekre adandó válaszaimat, egy kicsit blokkosítom őket. Azt hiszem az Afganisztánnal kapcsolatos kérdést megválaszoltam. Tehát akkor erre már nem kell kitérnem. Okay, thanks. Check whether I do it on my... Nézem, hogy a jegyzeteimben van még kihúzatlan kérdés, hogy akarok-e egységes EU védelmi erőt. Remélem, hogy kielegített önöket a válaszom, amit adtam. Nem lenne bölcs és mit kijelenteni. Meg tudom indokolni, hogy miért nem jó. Nem szükséges az, hogy teljesen egységes legyen az EU védelmi ereje, de minden tagállamnak ö, kell és lehet a közösbe veteni dolgokat. EUTN, EU annak ügyben, hogy mit lehetne még tenni. Did not make yet the relationship between EUTM and... Uh... Az EUTM és a UNIFOR között nyilvánvalóan van kapcsolat. Nem teljesen különböző az ő parancs utasítási rendszerük. Szomália ugye most már nem szabad állam, tehát itt nem merül fel a kérdés. A NATO stratégiai koncepciója ügyében én támogatom azt, hogy legyen európai biztonsági stratégia. Ez két dolgot mond ki már jelenleg is. Elismeri, hogy a legtöbb tagállam számára a NATO jelenti a végső garanciát a transatlanti együttműködés a biztonságra. Ezt én is így gondolom. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ahogy a múltban is volt, a jövőben is lesznek olyan válságok, amelyeket nem logikus, hogy a NATO-val oldassunk meg, mert tipikusan európai a probléma vagy európai érdekeket sérít, sértő dolog. Tehát nem jó, ha azt mondom, hogy nem fogadhatjuk el, nem várhatjuk el a NATO-tól, hogy az amerikai adófizetők pénzéből oldja meg tisztán európai problémákat, ha az EU is képes lenne egyébként rá. Tehát legalábbis egyfajta egyensúlyra van szükség és még ez az egyensúly sincs meg az USA és az európai szerepvállalás között. Az EU pazarolja a pénzt, a védelmi költségvetést, mert nem jó a koordináció a tagállamok között, mert mindig túl sok a pólus. És most először ö, bontakozik ki, hogy van már közös akarat, de ez még gyenge lábakon áll nem hiszem, hogy szükség lenne a NATO és az EU kapacitások olyan jellegű specializációra, hogy a NATO a fegyveres feladatokért felülős, az EU a civil dolgokért. Az EU-nak saját stratégiája van, és legyen is neki, és a regionális konfliktusokat legyen, legyünk képesek magunk megoldani, ha, vagy legalábbis annyit tenni katonai területen a megoldásukért, hogy a más nem EU országok is úgy érezzék, hogy most már megérdemeljük a segítséget, és nem arról van szó csak, hogy az ő pénzüket költjük a saját dolgainkra. Tehát szerintem az EU-nak is szüksége van katonai kapacitásra, de egyfajta arány se itt a kérdés mindig. India, Kína, Oroszország, az USA valamennyien fontos partnernek tekintenek minket, és tárgyalnak velem katonai kérdések kapcsán is, mert tudják, hogy nagy az EU-nak a civil kapacitása, és katonai feladatok kapcsán is szükség van a civil erőkre. Azt hiszem, nem tisztem azt, hogy most a, a nukleáris fegyverzett együttműködés tekintetében a, ném, a, a angol-francia együttműködésre én most kitérjek, ez nem az én feladatom. Köszönöm, tábornok úr. Azt hiszem minden kérdésünkre válaszolt, szerte ágazóak voltak ezek. Két misszióra koncentráltunk, ugye Szomáliára, a kalózkodásra, és a NATO misszióra, ami rendkívül fontos, illetve a civil és katonai együttműködésre, főleg a külszolgálat keretén belül. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy rendszeresen fogunk majd találkozni, hogy a továbbiakban is eszmét cserélhessünk ezen témákban. Köszönöm, tábornok úr! Bien, nous allons euh, poursuivre avec le deux... Nos, akkor folytassuk a második napi rendi pontunkkal. Nagy örömmel üdvözöljük Pierre Simonovics urat, aki a Honvédelmi Minisztérium államtitkára Horvátországban, és bizonyára nagyon jól tudják önök is, hogy Horvátország jelölt országként már az EU ajtaján kopogtat, és igen, előre haladott állapotban van a csatlakozáshoz. De régi történet fűzi a az európai védelmi struktúrához, mert Horvátország több műveletben is részt vett már, katonai vagy civilbe is, kétszer Csátban, aztán az Ölexben, Koszovóban, az Atalátában, amiről most hallottunk, és vannak logisztikai megállapodásaik is más területeken. Horvátország készül arra, hogy az északi ö, harcoló ö, csoporthoz csatlakozzon két helikopterrel, és 2012-ben ez a harcoló csapat Németország, Ausztriával, a Cseh és a volt Jugoszláv köztársaság a Macedóniával együtt készül. Úgyhogy Horvátország ebből a szempontból, amely 2009-ben csatlakozott a NATO-hoz, már hozzájárul ehhez a közös védelmi és biztonságpolitikához, és a szerb védelmi miniszterrel is felvetettük ezt a kérdést, néhány hónap ezelőtt járt nálunk. Nagyon fontos, hogy ez az ország megismerje az európai műveleteket, és hogy részt vegyen a kontinens védelmi struktúrájának munkájában. Nagyon érdekes és megnyugtató azt látni, hogy azok az országok, amelyek az európai biztonság úgynevezett fogyasztói voltak, most már előállítói legyenek. Főleg a Balkán térségében, ahol nagyon fontos stabilizációs feladataik vannak. mindezen témákkal fogunk foglalkozni, és jelezni szeretném azt is, hogy ami a régióhoz fűződő kapcsolatokat illeti, és ezt a szerb miniszter is említette, megállapodást írtak alá védelmi kérdésekben Szerbia köztársaságával, olyan megállapodást, amely kétségtelenül az egész régió vonatkozásában modellértékű, hiszen a megbékélést képviseli annak szimbóluma, előre tekintést jelent a múlthoz képest. Miniszter úr, öné a szó. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est vraiment un très grand honneur et privilège. Elnök úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés, hogy részt vehetek az Európai Parlament a bizottságának munkájában. Ez tényleg nagy megtiszteltetés, személyes öröm számomra. És ahogy az elnök úr is elmondta, szeretnék utalni arra, hogy mennyire hálás vagyok önöknek, akik támogattak minket az évek során csatlakozási törekvéseinkben az Európai Unióhoz. Nyilván tudják, hogy már végső stádiumába jutott ez a csatlakozási folyamat. Három fejezetet nyitottunk meg, amelyből 22-t nyitottunk meg ideiglenesen zártunk le, úgyhogy ha lehető leggyorsabban szeretnénk tagállamokká válni. Azt is tudják, hogy ami minket illet, mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez minél előbb bekövetkezzen, és persze köszönetet mondunk barátainknak is, akik ebben segítettek minket. Ami a közös biztonság és védelmi politikát illeti, és amely kulcs területe és integrált része a közös kül- és biztonságpolitikának, nagyon sok területen már magunkévá tettük ezt a politikát, úgy, mintha már is tagállamok lennénk. Elsősorban arra utalnék, hogy az elnök úr utalt a legfontosabb tendenciára, nevezetesen a béke fenntartási műveletekben való részvételünkre az Európai Unióban. Itt jelentős a feladatvállalásunk. Where I would like to start. Hölgyeim és uraim, ezzel szeretném kezdeni a dolgot. Uh, uh, develop nevezetesen azzal, hogy hogyan szeretnénk kidolgozni azokat az eszközöket, amelyekre szükségünk van az Európai Unióba való integrálódásunkhoz, a közös védelmi és biztonságpolitika területén. Hát először is a műveletekre utalnék. Már a kezdetek kezdetétől fogva a U4 Csádban 15 speciális erővel vettünk részt, ezen kívül egy rendkívül összetett átmenetben segítettünk az EU műveletek során, az ENSZ műveleteknél. Ráadásul jelenleg a UNA4 Atalanta tevékenységében veszünk részt Szomáliánál. Francia, belga, olasz, holland hajókkal működünk egyre köz együtt, vannak spanyol kollégáink is, állandó jelenlétet biztosítunk haditengerészeti támaszpontunkkal Northwoodban, Angliában. Az Európol afganisztáni missziójában ö, állandó rendőri jelenlétet biztosítottunk, igazságügyi miniszterünk az Eurolexben vesz részt. Ezen kívül ingyen bocsátunk rendelkezésre koszovói Eurolex misszió számára munkatársakat. Hosszú távon minden eszközt rendelkezésre kívánunk bocsátani, hogy megerősítsük az állandó EU erőket a harcoló egységekben, ...2012-ben a német vezetés alatt álló egységhez kb. 250 katonával csatlakozunk. Ezen kívül két helikopterrel és 20 katonából álló egységet küldünk az északi csoporthoz, amely a jövő évben lesz működőképes. Svéd, svéd partnereinknek helikoptereket biztosítunk, Csak annak illusztrálására, hogy az EU védelmi politika mennyire van jelen a védelmi gondolkodásunkban. Az elmúlt másfél év során, ugye mivel NATO tagok vagyunk, saját erőket alakítunk ki, azzal a célral, hogy mindkét szervezetet megtartsuk a cél az, hogy a műveletekbe is beszállhassunk aktívan. Operation. És számos EU műveletben is részt veszünk, részt vettünk minden fontos találkozón, az EU trojka által, a bizottság által szervezett egyeztetéseken, ezek közül a legutóbbi Lady Eston vezetés alatt történt, és úgy döntött, hogy a védelmi miniszterek ülését új helyen tartja meg, és ehhez is, és általában a, az ötletbörzéhez is nagyon nagyban hozzájárultunk. Saját eszközrendszert fejlesztünk a szinergia erősítés érdekében a NATO és EU közötti együttműködés érdekében Horvátországon. Folyamatosan gondolkodunk a NATO stratégiai koncepció átültetési lehetőségein, mert számunkra nagyon fontos, hogy jó legyen a megfogalmazása, és benne legyen a megfogalmazásban az Unió és a NATO közötti szinergiák legnagyobb lehetséges kihasználása. Ez szerintünk alapvető fontosságú. Annak érdekében, hogy a jövőben ne legyenek pazarlások, átfedések, fölösleges átfedések, mint ahogy a múltban sajnos voltak ilyenek, hogy egyszerre akarta NATO és az EU megoldani valamit, miközben máshol meg nem volt elég pénz vagy ember feladatokra. Tehát az érdekeink, értékeink ugyanazok, de jól el kell osztani az erőforrásainkat a lehető leghatékonyabb, módon. Ezzel munkálkodunk tehát itt Brüsszelben. Ami a CSDP-be való integrációnkat illeti, fontos eleme ennek, hogy a védelmi ügynökségnek mi lesz a sorsa. Nekünk elég komoly védelmi iparunk van, és szeretnénk, hogyha ez jól integrálódna az európai keretekbe, a technológia transfer sima lenne, sőt úgy gondoljuk, hogy mi is erősíthetjük az európai védelmi ipart saját kapacitásainkkal. Elég ez fontos része az európai védelmi iparnak, a miénk. Úgy látjuk, hogy ami a saját védelmünket illeti, nemzeti védelmünket, ez tükrözi számos uniós ország védelmi struktúráit, és éppen ezért lehetséges lenne több csere ami és az EU egyéb infrastruktúrái között, és meg lehetne egyezni bizonyos teherviselési arányokról, és eldönteni, hogy mi az, ami a mi feladatunk, mi az EU-é, mind a fegyvergyártás, mind a védelem tekintetében hol érdemes milyen területen kapacitást bővíteni, fejleszteni, mi a nemzetközi érdek, mi a nemzeti érdek, érdek mi az, amire az egyes országoknak van szüksége, és mi az, ami politikai értelemben az integráció jegyében EU szintű igény mutatkozik. Hiszen érdekeink, értékeink, ahogy mondtam, ugyanazok, és a fenyegetés, amely ránk nehezedhet a terrorizmus, az instabilitás, a, a nukleáris fegyverek, a, ciber, a kiber hadviselés betüremkedése Európába. Ezek mind minket külön és az EU-t is egyszerre fenyegető dolgok. Tehát erre csak úgy lehet értelmes választ adni ezekre a kihívásokra, hogyha a biztonsági infrastruktúra kéz a kézben jár az EU-jéval, különösen ugye most, hogy a válság miatt sok helyen költségvetési megszorítások terhelik a védelmi költségvetést, kellene jobban közös alapokra helyezni kapacitásainkat, a teherviselést jobban elasztani. Ami a politikai biztonsági védelmi együttműködést a régióban specifikusan illeti, gondolom érdekli önöket, hogy mi hogy ítéljük meg a saját régiónk védelmi helyzetét, hogy mi a mi a válaszunk a helyi kihívásokra. Nos, bilaterális és multilaterális egyezményeket kötünk mostanában éppen egymás után. Erre építjük föl a saját stratégiánkat szomszédainkkal. Védelmi megalapodást írtunk alá több szomszédunkkal, ugye ezek közül a legutóbbi a legjelentősebb, hogy a szerb köztársasággal is megalapodtunk. A védelmi miniszterek aláírták ezt a megalapodást, de számos más multilaterális intézmény együttműködésben is részt veszünk, például az USA Adriatic Charter, vagy a Védelmi Miniszterek konferenciája, amely folyamatosan felméri, hogy mit sikerült elérni a régióban. Amit elértünk, az mind az Unió, a NATO és a helyi autonóm országok és régiók közös erőfeszítéseképpen jött létre, kivétel nélkül és ha sikerül egy fejezetet lezárni, akkor igyekszünk egy következőre áttérni. Tehát most úgy tűnik, hogy kezd megszilárdulni a béke, a stabilitás a régiónkban, és a legfőbb hajtó rugó valamennyi országban az együttműködés irányában az a közös meglátás, hogy hogy valamennyien egymástól független hamarosan tagjai leszünk egy euróatlanti családnak, és egyre jobban konvergálnak érdekeink egymással, már csak azért is, mert az európai érdekekkel konvergálnak. A normákat is hozzáigazítjuk az európaiakhoz, minden szükséges reformot a mi országunk is, de a szomszédaink is úgy tűnik, hogy megtesznek annak érdekében, hogy saját érdemeik alapján végül bekerüljenek a klubba. Azt hiszem, elmondtam, amit akartam, örömmel válaszolok kérdésekre, hogyha a képviselő hölgyeknek, uraknak van ilyen. Köszönöm, hogy végighallgattak, és köszönöm a meghívást. Valóban nagyon megtisztelő érzem magam. Köszönjük, Simlovics úr! Többen kértek szót. Láttam, hogy néhány kolléga is hozzá kíván szólni, de először szeretnék egy általános kérdést feltenni. Mi a véleményük Horvát országban az európai védelmi és adügyi politikával kapcsolatban? Tehát egyetlen ismert ez a politika Horvátországban? Tudják ezt a horvátok, hogy ez valamilyen többlet nyújthat, és azt is, hogy Horvátország is ebben részt vesz. Tehát, mert hiszen ez nem magától értetődő még a tagállamainkban sem, és lehetséges, hogy vannak polgáraik, akik ezzel kapcsolatban nyitottabbak, illetve akár elzárkózhatnak. De a másik pedig, hogy a NATO-ban az idézőben új tagállamok kal kapcsolatban mi a vélemény, hiszen gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy eléggé népszerűnek tűnik a NATO, hiszen sokan szeretnének beintegrálódni a NATO-ba, és ez is, ezt a kérdést is vizsgáljuk meg összefüggésben az európai hadügyi és védelmi politikával kapcsolatban, de látom, hogy egy kolléga is szóra jelentkezett. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm horvát vendégünket és hát is térek a horvát nyelvre. De visszatérek most angolra, ugyanezt mondtam el horvátul, amit eddig is hallottak, és reméljük, hogy hamarosan az Unió teljes jogú tagjaiként üdvözölhetjük Önöket körünkben. Nagy eredmény az Európa és Horvátország szempontjából, hogy önök ilyen hamar felkészültek, és már most hozzájárulnak érdemben a nemzetközi békefenntartó missziókhoz, nem is egyhez. Láttam az anyagot erről, és nagyon meggyőző módon kiveszi a részét Horvátország a közös erőfeszítésekből, úgyhogy ezért is örömmel támogatjuk az önök NATO, támogattuk a NATO tagságát, és támogatjuk az EU tagságát is, mert önökre szükség van. Nagyon nagy pozitív az, hogy ön felszólalása során mindig hangsúlyozta a szinergiákat, vagyis jól látja, hogy a NATO-EU együttműködés minden ország számára és a NATO számára is előnyös lenne, a tagállamok biztonságát és az egész európai közösség biztonságát szolgálná. Lenne egy kérdésem ehhez. Ez az új ö, hivatásos hadsereg státuszát illeti Horvátországban. Mennyire érdekli a fiatalokat a hivatásos katonai pálya? vannak-e bőven olyan rekruták, akik ezt vállalják? Mert nálunk Szlován, Szlovéniában sajnos nem nagyon, nagyon megcsappant a katonai karrier iránt érdeklődő fiatalok száma. Másodszorban pedig önök milyen következtetést vannak le abból a legutóbbi felmérésből, amely alapján Horvátország EU tagságát nem minden EU tagállam üdvözli minden fenntartás nélkül. Ezek a felmérések ugye csak a szubjektív véleményeket mérték föl, nem a, a valós, ö, reális megfontolásokon alapuló támogatottságát az önök csatlakozásának. Sok polgárnak nyilván fogalma sincs annak, hogy mi az előnye, hátrány annak, hogyha egy új ország csatlakozik. De mégis azért meg akartam ezt kérdezni, és ha megengednek még egy megjegyzést, láttam, hogy hogyan közeledik egymáshoz Horvátország és Szerbia. Ez egy nagyon fontos folyamat, és olyan szintre jutott most, hogy ezzel tényleg mindenki elégedett lehet. Különösen jó, hogy a katonai együttműködést katonai területen döntötték el, és nem fölöttük kívülről. Jó jelez, és az is jó jel, hogy a még megmaradó nyitott kérdéseket Horvátország és szomszédai között sorra lezárják, és várhatóan mindet hamarosan lezárják. Köszönöm bevezető előadását, és üdvözlöm még egyszer, és várom a válaszait a kérdéseimre. Madame Luna. Merci, and thank you. Uh, also on, on my behalf and that of my political... A frakcióm nevében én is üdvözlöm önt, és persze azt a fejleményt, hogy hamarosan Horvátország is csatlakozhat az EU-hoz. Nagyon meggyőző valóban az, hogy annak országa konvergál az EU felé. Az elnök úr már rákérdezett, én ezt szeretném tovább kérdezni. Horvátországban hogyan fogják föl az európai védelmi stratégiát, hogyan állnak hozzá az emberek? A másik pedig ugye tegnap is, ma is olvastam az újságban, hogy sajnos legalábbis egy felmérés szerint maga a horvát nemzet sem ö, egyértelműen támogatja most már az EU csatlakozást. Jelentősen megcsappant az EU csatlakozás híveinek a száma. Ön nyilván védelmi minisztériumon dolgozik, nem ez a fő területe, de ön szerint mi ennek az oka? népszavazás esetén furcsa lenne, hogyha maga Horvátország, a horvát lakosság vétózná meg Horvátország támogatá- csatlakozását. Ön korábban elmondta nekünk, hogy miben látja Horvátország szerepét a közös védelmi feladatokban. Ön előtt pont itt volt az új EU Military Staff vezetője, és végig a civil és katonai feladatok arányáról beszéltünk vele. Szeretném öntől hallani, hogy ön szerint a védelmi politikának Horvátországban megvan-e a polgári pillére, mert ön végig harcoló csapatokról beszélt Horvátország katonai együttműködéséről, de mint nem hallhatta, de hallhatta volna, egyre nagyobb szükség van a civil kapacitásokra, ami pedig a harcoló csapatokat illeti. Sokan ezeket is bevetnék, ezeket bevetnék nagy humanitárius katasztrófák esetén. Szerintem ezeknek nem ez a dolga. Arra más kapacitásokat kell mobilizálni. Ön hogy látja ezt? Mr. Shimonovic. Uh, Mr. President, uh, ladies and gentlemen, uh, uh, thank you very much for your interest and for your, for your kind questions. Let me Hölgyeim és Uraim, köszönöm a kérdéseket, és először is elnök úr kérdésére válaszolnék. A biztonság és védelmi politika alkotott horvátországi véleménynek. Az EU nagyon sokat tett e politika keretein belül Horvátország és Bosznia érdekében, és a lakosság látja, hogy, sőt, hát ez egy hétköznapi ismert dolog a lakosság számára, hogy az EU sokat segített, és ha úgy tetszik, az úgynevezett kemény védelmi kérdésekben pedig a lakosság pedig a NATO-ra számít, tehát hogyha meg kéne védeni magunkat, akkor továbbra is a NATO kapacitásaiban bízunk. De a Lisszaboni szerződés ismert, és annak a védelmi vonzata is például az áradékokban szereplő közös védelmi fellépés. Az, hogy az EU most már katonai kapacitásokat is képít koordinált módon, és egyre egységesebb az európai védelmi ö, piac és fellépés. Nyilván még nagyon sok a különbözőség is tagállamonként, és nem felelnek meg egymásnak a, az intézményi struktúrák sem, de pont az európai biztonsági védelmi politika kezdi ezeket egységesíteni, egyre több helyen kialakul a közös párbeszéd, a közös nevező. Tehát sokat segít a CSDP, nem csak Horvátországnak, hanem az egész régiónak ebben, és abban is, hogy így a közös kereteken belül mi is hozzájárulhatunk, egyébként nem csak Horvátország, hanem más nyugat-balkáni országok is, a szerb kollégák is már abban gondolkodnak, hogy részt vesznek EU feladatokban. Az UN Metres program ugye katonai kórházat épít Csádban, ott vagyunk. Tehát tényleg sokféle együttműködésben részt veszünk, és hogy Tehát tudja a lakosság, hogy az EU-nak sok szerepe van, vagy hát legfőbb szerepe van ezen felépések koordinálásában. Ami a civil kapacitásokat illeti, ezeket is fejlesztjük, civil eszközöket fejlesztettünk ki a stabilizációs feladatokra, ezeket integráltuk a katonai feladat végzésbe, de a fejlesztési feladatokban is részt veszünk, ez is civil kapacitásokat igényel, és látjuk, hogy a stabilizációnak a fejlesztési pillére nagyon fontos, és erre oda kell figyelni, bizonyos feladatokra civil ö, erőforrásokat kell kialakítani. És tipikusan vannak olyan feladatok, amelyeket csak civilek végezhetnek jól. Bőven van ilyen feladat, ami a harcoló egységeket illeti. Mi két európai harcoló csapatban veszünk részt, Az európai harcoló csapatok koncepciója nagyon jó működő modell, és jó, hogy ezek egyre állandóbbak, tehát nem csak akkor állítják fel őket, amikor hirtelen kellenek, hanem most már állandóan készen állnak különböző szenárió kezelésére, különböző harcoló csapatok. Ezek mind specializált egységek. Nyilván ennek persze pénzügyi vonzata is van, de hát a fenyegetés sajnos folyamatos, a nemzetközi biztonsági fenyegetettség nagy és folyamatosan változik, tehát rugalmasan alkalmazkodni kell ezekhez. Weiger úr kérdezte, hogy mennyire vonzó a fiatalok számára a hivatásos katonai kar- karrier. Tény, hogy nem nagyon tudjuk mi sem mobilizálni a fiatalokat, pedig történt erre sok kísérlet. Ez nyilván abból fakad, hogy illetve van igény most már, mert ahogy változunk és egyre integráltabbak vagyunk a NATO-ba, az EU-ba, talán újra növekedni fog az érdeklődés a hivatásos katonai karrier iránt, eddig nem volt jó a reputációja a hadseregnek, különösen, hogyha ez képzés és specializációs lehetőségeket rejt magában, az ENSZ-ben a külföldi fellépésekben való részvétel, de hát ezt ugye mind finanszírozni is kell. Tehát javul a népszerűsége a katonai pályának. Nincs nagy baj és az úgynevezett önkéntes ö, sorkatonák intézménye is működik nálunk, tehát egyszerű sorkatonaként is besorolunk, besorozunk önkénteseket ö, egy két hónapos kiképzésre, és két hónap után dönthetik el ezek az emberek, hogy hivatásos karriere váltanak, vagy visszamennek a polgári életbe. Tehát van érdeklődés, és az EU szempontjából ez jó dolog. Gondolom, hogy a csatlakozási erőfeszítéseinket is ezzel is alá lehet húzni, hogy mi hajlandóak vagyunk katonai civil feladatokból kivenni a részünket. Nem csak központilag mondjuk ezt, hanem az egész országban helyileg is jó a visszhangja ezeknek a fellépéseknek, az EU katonai kapacitásainak, és különösen, hogyha el is magyarázzuk a lakosságnak, hogy ez mit jelent, akkor általában nagyon pozitívan reagálnak. A felmérések szerint a lakosság 60%-a támogatja ebben a pillanatban az EU csatlakozást, vannak néha olyan felmérések, amelyek más eredményekre jutnak, de ez gyakran a kérdés feltevésétől, a megfogalmazásától függ, illetve attól, hogy mely napon, milyen napokon kérdezik meg az embereket. A trend pozitív, nincs vészes visszaesés, különösen meg fog nőni az EU csatlakozás támogatottsága, hogyha már látható lesz a dátum, ha a társulás egyezményeket aláírtuk, és ha a népszavazás kell majd tartani, akkor nyilván ezt majd kiegészíti egy kampány is, és nagyon sok jó érv van a csatlakozás pártiak kezében, amivel a többséget meg lehet győzni. A dátumot kéne már látni. Ez nagyon motiválná a lakosságot Ez egy kicsit lélektan, és az önök országai is biztos megélték ezt, hogy az EU támogatottsága ingadozik azt, tekint, szerint, hogy mennyi pro, mennyit profitál egy ország egy adott időszakban az EU-ból, vagy éppen milyen nehézségeken megy át. Szerintem a horvát lakosság többségileg masszívan támogatja az EU-t, a legkülönbözőbb ágazatokban, a mezőgazdaságban, a hajóépítők között, a lakosság legkülönbözőbb csoportjait, ha megkérdezik, akkor többségileg, bár néha eltér a véleményük, alapvetően EU pártiak, a trend is pozitív. Tehát mi biztosak vagyunk abban, hogyha eljön az idő, és meg kell hozni a döntést, akkor a népszavazás eredménye pozitív lesz. Si vous me permettez, je voudrais vous poser deux questions qui sont pas forcément... Ha megengedi, két kérdést tennék fel, amelyek az európai védelemre és az ön hazájára utalnak. Az előző vitában ö, utalt a védelmi francia-brit együttműködésre. Mi az ön véleménye? Nyilván kicsit egoisták ezek az országok, amelyeknek ö, saját kapacitásuk van, és a saját útjukat járják. De ez bizonyos ö, mértékig példaértékű a többi ország számára, és ö, felrázhatják a többi országot ezen a téren. Ez az egyik kérdésem. A másik, mert bizonyára tudja, hogy igen, közelről követjük néhányan a horvátországi csatlakozási folyamatot, és Pálmerc főgyész többek között körünkben arról panaszkodott, hogy mi a helyzet a dokumentációval. Mi a helyzet a védelmi minisztériummal? Hogyan tud Hágával együttműködni ezen folyamatok keretén belül? Köszönöm. Köszönöm a kérdéseit, elnök úr. Az első kérdés vonatkozásában a multilaterális védelmi együttműködés, illetve az úgynevezett Entente Cordial példájával élve, a francia és brit együttműködésre utalva, el szeretném mondani, hogy nyilván támogatandó példáról van szó, és ez az előremutató megoldás bizonyos területeken, ahol fontos, és ahol nem köti meg az egész Európai Unió struktúráját, érdemes bizonyos csoportosulásokat létrehozni, amelyek aztán ö, megmutatják a követendő utat. Ami az egyet működést illeti, a több nemzeti megoldást Szerintem ez szükségszerűség, és nyilván mi is szeretnénk ilyen eszközöket kidolgozni, mert nagyon sok olyan védelmi készségre van szükség Európában, amit ki kell alakítani. Szükség van ezekre a nemzeti, nemzetközi elvárások miatt is. Ugyanakkor a költségvetési korlátok miatt egyetlen egy ország sem képes ezt egyedül létrehozni. Teljesen logikus tehát, hogy össze kell fogni. Ez lehetőséget biztosít bizonyos országoknak, hogy forrásaikat egyesítsék, talán mások esetében ez már nem olyan könnyen alkalmazható. Tehát nyilván, ha érdekez egy ország csoportnak, érdemes talán ezt az utat járni. De ennek nem szabad az egész szervezetet veszélyeztetnie. Nyilván mi magunk is megpróbáljuk ezt az utat járni, ami a partnereinkkel való együttműködést illeti. A második kérdése válaszolva. Ezt szeretném mondani, hogy nyilván ön is tudja, hogy minden szükséges erőfeszítést megtettünk eddig is, hogy a hágai bíróság elvárásainak megfeleljünk, beleértve Remerts úr elvárásait is. Minden szükséges dokumentumot is rendelkezésükre bocsátottunk, amit kértek tőlünk. Egy csomó eljárás, tárgyalás lefolytatódott már, annak érdekében, hogy teljes mértékben teljesítsük a velünk szemben támasztott elvárásokat. De ez még mindig folyamatban van, és a lehető legszigorúbban kell követnünk ezt az utat. Az a helyzet, hogy bizonyos dokumentuk vonatkozásában megfogalmazottak olyan állítások, amelyek akár léteznek, akár nem. És tulajdonképpen ez volt a feladata ennek a különleges csoportnak, hogy ezt kiderítse. Voltak olyan dokumentumok, amelyek nem születtek meg, nem léteznek, de voltak olyanok is, amelyeket megtaláltunk. És Hága rendelkezésre bocsátottuk. És ezt így fogjuk tenni egészen a végéig, a végsőkig. A cseh köztársaságnak van egy kérdése. Um, thank you. Minister... Miniszter úr, két kérdés merült föl bennem még. A NATO csatlakozásról nyilván sok költség jár együtt adaptálni kell a hadsereget. Vannak olyan területek, amelyeket könnyen meg tudnak oldani, és vannak olyanok, amelyekkel meg bajaik vannak. Sikerül ez az adaptáció, különös tekintettel a válságra? És a lakosság hogy látja az ezzel járó költségeket, támogatja-e, elviseli-e? És hallottam, hogy Olaszország és Horvátország közös légvédelemben gondolkodik? Erről milyen részletekkel tudna szolgálni? Uh, Madam thank you very much. Köszönöm a kérdéseket. Első kérdésére a válasz. Nyilván jelentős uh, korlátokkal kell megküzdenünk, költségvetési korlátai vannak a dolognak. El kellett volna már érni a védelmi kiadások 200 ra emelését, de egyelőre csak a gdp vagy a költségvetésnek csak 1,37%-a, tehát nem olyan ütemben nőtt, ahogy a NATO azt várta volna, illetve a gazdasági előrejelzések alapján kellett volna. Ami a NATO csatlakozás költségét illeti, azonban ez nem csak horvát probléma, minden európai ország küzdik ezzel de nyilván még nem vagyunk bent, és ahhoz, hogy beléphessünk, nem is várják tőlünk el azt, hogy minden területen, minden szempontból százszerzelékos legyen a készültségünk, csak azt várják el, hogy hogy ö, hogy megtegyük az erőfeszítéseket, és hát ez a lényeg a szövetségnek, hogy kisegítenek minket azokon a területeken, ahol még elmaradtunk. Egyébként tovább tartanánk már ezzel, hogyha más területeken előléptünk volna, és ha nem jött volna ez a költségvetési megszorítás. De van pozitív korreláció a NATO tagság és a költségvetési összegek között, világos, hogy ez pénzbe kerül, de sok területen multinacionális megoldásokkal lehet ezt kiváltani, és ha racionalizáltan fejlesztenek az országok, akkor megtakarítható sok kiadás. A szlovén és kroát, a horvát miniszterelnökök is már kijelentették, hogy vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a két ország hogyan működhetne együtt, például a légvédelem területén valóban. És akkor közös lenne a felelősségvállalás, meg a teherviselés is. Több ország együttműködésében valósulna meg. Egy más NATO tagországok között is van ilyen, most ez a friss példa a francia-angol együttműködés, nem tudom, hogy ez majd hova vezet és megvalósul-e, de mi így képzeljük el a költségcsökkentést. Mindenképpen el kell kerülni a párhuzamos fölösleges fejlesztéseket, és az erősségeket pedig meg kell osztani a baráti alapon, és persze az érdekek alapján a szomszédainkkal, a szlovénokkal, tehát már elindult ez a folyamat. és nem csak a légvédelem területén, más területeken is már elkezdődött ez az egyeztetés a szlovén és horvát fél között. Egyelőre mindkét országnak sajátos légvédelmi ö, politikája van, ugyanakkor a közös radar rendszerek kiépítése világosan közös érdek és és nem csak költséghatékony, hanem stratégiailag is megindokolható. És így a védelmi ágazat is hozzájárulhat nem csak a költségvetés csökkentéséhez, hanem a két ország közti baráti kapcsolatok elmélyüléséhez is. Ezeket a szlovén félről már régóta tárgyaljuk, és minden olyan területen, ahol ennek van értelme, meg is fogjuk lépni ezeket a szükséges együttműködési lépéseket. Államtitkár úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Bizonyára ön is azt tapasztalta. The coalition government help you and how can you help them on gold plating? Um... Uh, well, I think the, the main help is probably whilst legislation is still being developed in Europe. I think